jogsértés, demokrácia és jogállamiság megsértésének esetéről szóló viták. Az első téma a vallás szabadság kérdése Pakisztánban. Az előadóinkhoz fordulok. Elsősorban Tenek úrhoz, aki egy kap kapszó parancsoljon. Um, Köszönöm. Pakisztán képtelen megfelelő demokratikus rendszert eh, hosszan eh, fenntartani, ami a vallásszabadság is kihatása van. A kisebbségek elnyomását próbálják mindokolni, eh, illetve katonai jellegű diktatúrát üzemeltetnek, de a közelmúltban sokat tettek a helyzetjavítása érdekében, amit el kell ismernünk. Az alkotmány lehetővé teszi például az istenkáromlás a nem muzulmánokkal szemben, illetve a síta kisebbség üldöztetése mindennaposnak mondható. A vallási identitással kapcsolatos szabadság Pakisztán alapításakor egy fontos alapel volt, azóta azonban a vallási mainstreamen kívülesőket nem nagyon fogadják el. Nyugat ellenes közbeszéd sajnálatos módon a fundamentalizmus virágzását hozta, és például az én hazám az Egyesült Királysággal többször összeakaszkodtak. A Talibán New Yorki Times Square-i terrorcselekmény kísérletben is kicsúsosodott. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi a céljuk. Ez a politikai rendszer a vallásszabadságot, a toleranciát és az egyenes, egyenlőséget kellene, hogy támogassa. Outland Maki asszonyhoz fordulok. Egy percet kap parancsoljon. Köszönöm. Az ALDE liberális frakcióm üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek a vallási kisebbségek érdekében születtek pakisztáni kormány részéről 2008. novembere óta. És támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyet a kisebbségi, szövetségi kisebbségi miniszter tett, létrehozva egy vallás közösség, közötti harmóniát támogató bizottsági hálózatot az országban, elősegítve a vallások közötti párbeszédet. Ám nagyon sok teendő van még a vallásszabadság biztosítása sáig tartó úton Pakisztánban. Különféle jelentések, felmérések, amelyeket független intézmények végeztek, rámutatnak, hogy az alapvető polgári szabadságokat és egyenlőjogúságot nem élvezik a kisebbséghez tartozók, sem a politikában, sem az oktásban, sem a képviseletben a jogi a jogszabályok meg lehet ijesztően gyengék, és a végrehajtásuk nem elégséges. Minden valláshoz tartozó kisebbséget sújtanak ezek a, ezek a jogsértések. Így aztán azt is tudjuk, hogy a pakisztáni nők házasságon belüli erőszak áldozatai, fizikai és pszichológiai erőszak áldozatai, rengeteg még a tennivaló Pakisztánban. Most pedig Korhola asszony. Egy percre. Nainen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Pakisztánnal kapcsolatos állásfoglalás különösen fontos, ha figyelembe veszük az istenkáromlásra vonatkozó törvényt. A mostani kormány azonban úgy döntött, hogy más irányba halad, és mi szeretnénk őket ösztönözni, hogy tartsák tiszteletben továbbra is az emberi jogokat. Sabas Bati miniszter itt volt a néppárti frakcióban, és támogatjuk minden kísérletét. Van egy 5%-os kvóta a kisebbségek számára a közszolgálati szférában. Bevezették a szabadnapokat, más vallásúak számára is, és ezt tudjuk támogatásunkról biztosítani. Továbbra is meg kell akadályozni, hogy terroristákat rekrutáljanak a vallásos iskolákban. Ez a béke folyamat a legjobb lépés a terrorizmus elleni harcban, és ha valóban elérik, az nagyon nagy dolog. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a következő szerző, Geringer de Odenberg asszony, két percre. Pani Przewodnicząca. Jako przedstawiciele... Köszönöm, elnök asszony. Az egyenlőség és toleranciára épülő unió vagy közösség képviselőjeként el kell ítélnünk a diszkriminációt, még akkor is, hogyha az unió határaintól messze történik ez a vallásos kisebbségeket a választási listákról letiltották, kitiltották, ahogy azt láttuk Pakisztánban. Ez az egyik kiváló példája annak a diszkriminációnak, amely mindennapos. Pakisztánban a lakosság két csoportra oszlik, a muzulmánok és nem muzulmánok. Még az útlevélben is eh, jelzik, hogy valaki muzulmán eh, vagy sem. A különböző kisebbségi csoportokat eh, diszk, ellen diszkriminációt alkalmaznak, közhivatalokat nem tölthetnek be. A Isten káromlásra vonatkozó jogszabályok akár e, halálbüntetést is e, kiszabhatóvá tesznek. Az Európai Unió egy együttműködési megállapodást írt alá Pakisztánnal pár évvel ezelőtt, 200 millió eurót biztosítottak eh, Pakisztánnak a e megállapodás kerétében, ezért azt várjuk Pakisztántól, hogy a rendszert megváltoztassák, azon javítsanak. Az alkotmányt végre módosították, reméljük, hogy más jogszabályi rendelkezések, amelyek kisebbségi ellenesek is megváltoztatásra kerülnek. Köszönöm, Köszönöm kérne másfél percben a következő zászóló la présidente la liberté de religion n'est pas. köszönöm elnök asszony a vallásszabadságot nem biztosítják Pakisztánban. 2009-ben nőtt a vallási kisebbségekkel ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma, halálesetekről is beszélhetünk. A kisebbségi lakosság 80%-a a szegénységi küszöb alatt él, nem ez az egyetlen emberjogi probléma Pakisztánban, a gyülekezési jog megsértése, a civil szervezetek megfenyegetése, a szakszervezeti képviselők letartóztatása, és még folytathatnám. A terrorizmus elleni eh, háborúban az amerikai Egyesült Államok mellett eh, forakozott fel Pakisztán, és önkényesen letartóztattak gyanúsítottakat, mindenféle jogalap nélkül ügyvédi védelmet megtagadták ezektől az emberektől, kínozták őket. 2009-ben közel 5000 embert tartóztattak le, miközben 1500 emberre megfelelő kapacitással rendelkeznek a nőket élve megégették, mindenféle erőszakos cselekményeket követtek el velük szemben, nem, hogy két perc, két nap sem lenne elég ahhoz, hogy felsoroljam, hogy a nők a, és fiatal lányok ellen milyen borzasztó cselekményeket követtek el Pakisztánban. Mi itt ebben a parlamentben az emberi jogokat fontosnak tartjuk, ezért meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az EU és Pakisztán közötti megállapodást megakadályozzuk, amíg nem garantálják az emberi jogok tiszteletben tartását. Stop. Thank you, Andy. Köszönöm. Az utolsó szerző Higgins úr másfél percben, aki szót kap. Köszönöm, elnök asszony. Mint nemzetközi szocialista szeretné megvédeni minden egyén jogát, a vallás szabadsághoz, a vallás gyakorlásához való jogát, az alapvető emberi jogok amíg, amíg nem sérti ez mások alapvető jogait. Nos, a pakisztáni nép, és még inkább a vallási kisebbséghez tartozók jelenleg az pakisztáni állam intézményi bigotriá, bigottsága fogjai és a talibán sötét erői fogjai. Persze alapvető ellenmondás van az Európai Parlament jobboldali frakciói között, akik felszólalnak ugyan az emberi jogokért Pakisztánban, de támogatják az afganisztáni háborút, amely persze átcsap Pakisztánra is, rettenetes következményeket károkat okozva Pakisztánban. A afganisztáni, a NATO erők és a nyugati fegyverek civil polgárokat ölnek le Afganisztánban, és ez ezrével hajtja a, a polgárokat a reakciós feudalista struktúrák karjaiba, illetve a terroristák karjaiba. A korrupt pakisztáni kormányzat, amelyet egyébként az ellenzék, ahol az ellenzék is tartozik, nem képviseli a népet. A szegények és a, a dolgozók helyzete rettenetes. A félmillió tagot számláló szakszervezet, illetve egyéb képviselő, képviseleti erők igyekeznek nőket és férfiakat is felvenni, a vallási határokat átlépni, ez a szakszervezeti mozgalom a jövője lehet a pakisztáni társadalomnak. Köszönöm. a frakciók részéről. Néppárt Bosszát úr, egy percre. Elnök asszony, Pakisztán fontos szövetségesünk. Megkülönböztetett helyet kell, hogy élvezzen. Iszlámország, ezt tiszteletben kell tartanunk. A muszlimok alakították, pontosan a vallási hovatartozásuk alapján, csak úgy, mint Indiában a hinduk. Mindkét országnak hatalmas hagyományai vannak, és hatalmas tolerancia szintje. Így aztán tiszteletben kell tartani minden vallási kisebbséget és a keresztényeket is és az a véleményem, hogy ezt hangsúlyozhatjuk, a keresztények érdekeit kell képviselnünk, ki tegye ezt meg, hanem Európa, amely majdnem száz százalékban keresztény kontinens. Különösen nagy itt a kötelezettségünk, és egyértelművé kell tennünk, hogy teljes mértékben, tiszteletben tartjuk Pakisztán vezető szerepét a muszlim világban, hiszen nagyon konstruktív szerepet játszanak és játszhatnak a jövőben is. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Most pedig az ALDE részéről Sáke asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Az istenkáromlási törvények, ahogy többen is mondták, könnyen felhasználhatók az extrémisták ellen, illetve a nemzeti kisebbségek és vallási kisebbségek ellen a vallástól való szabadság is nagyon fontos. Egy másik kockázata is van, egy olyan társadalomban, ahol a szólásszabadságot korlátozzák. Múlt szertán a Facebookot betiltották Pakisztánban, a telekom társaságok utasították minden szolgáltatót, hogy blokkolják ezt az internetes szájtot. Az iszlámmal és Mohameddel kapcsolatban nem szabad megjegyzéseket tenni. Egy karikaturista rajzolt ezzel kapcsolatban egy karikatúrát, csak úgy, mint a South Park című amerikai sorozatban is láttuk ezt. Az online szolgáltatók nagyon fontos szerepet játszanának, hiszen a világ többi részéről innen kaphatnának információt a pakisztáni állampolgárok, és eszmecserét folytathatnának. Különösen a fiatal pakisztánok számára ez nagyon felvilágosító lehet, hiszen gyakran egyoldalú és megkülönböztető a tankönyvek nyelve. A kriminalizálás nem járható út. Újságírók, állampolgárok, mindenki mondhassa el a véleményét szabadon, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy valakit inzultálnak. Európában is hatalmasak az ezzel kapcsolatos kihívások és a viták. A művészek, újságírók elleni fenyegetések egyre gyakoriabbak, és fenyegetik a liberális társadalmunkat. A cenzúra egyre gyakoribb, és most ezeknek a csoportoknak a halálfenyegetések elleni védelemre van szükségük. A szólásszabadságot támogassuk az EU-ban, Pakisztánban és az egész világon. Ez a legjobb orvoság az extrémisták ellen. Köszönöm. On behalf of the EU. Köszönjük az ECR frakció nevében Poreba úr. Köszönöm elnök asszony a 2008-ban tartott választásokat követően egy civil demokratikus rendszer alakult ki, de ez még mindig nem stabil, és a vallási szabadságjókat lából tiporják. Ez ügyben kritikusnak kell lennünk. A közhivatalokban bizonyos vallásúaknak tesznek, félre tartanak fenn munkahelyeket, ez megengedhetetlen, a kisebbségi jogokat sem tartják tiszteletben. A közelmúltban 25 évre börtönöztek be egy keresztény házaspárt azért, mert Bibliát olvasták. Az északi területeken a sária törvényt alkalmazzák. Nekünk Mindennek kell tennünk annak érdekében, hogy Pakisztánban is tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és hogy eh, a vallásszabadság ne tagadják meg senkitől. Svensson képviselő egy percben a következő. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértében egyetértek azzal, amit az emberi jogok megsértéséről korábban elmondtak Pakisztánban, és különösképpen szeretném felvetni azt a problémát, amely az ahmadiai, ahmadia kisebbség üldöztetését illeti Pakisztánban. Hidegvérű gyilkosságok, diszkrimináció mindenféle szinten a társadalomban folyamatosan megfigyelhető még ma is. Annak ellenére, hogy korábbi és a jelenlegi kormány is folyamatosan ígérgetik, hogy javítják majd a helyzetét ennek a kisebbségnek. Ám ez nem történt meg, továbbra is üldöztetik, üldözik ezeket az embereket. Eljött az idei hogy nemzetközi közvélemény, élen az Európai Unióval is, felébredjen végre, és közbelépjen, megelőzzék ezeket a támadásokat, melyekkel Pakisztánban sújtják ezt a kisebbséget. Köszönöm szépen. Most pedig Belder úr, két és fél perc az LT részéről. Köszönöm szépen, állnak asszony. Amikor a pakisztáni állam megalakult, egyértelművé vált, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben szeretnék tartani. 5 millió keresztény él az államban. Őket valóban megfélemlítik, mind a városokban, mind vidéken, mind Iszlamabadban. Sajnálatos, hogy az iszlám jogállam mm, elfogadja a keresztények helyzetét. Az iszlámosítás egyre inkább nyilvánvalóbbá válik, és egyre inkább visszaszorítják a keresztény kisebbség jogait. Ez látszik az istenkáromlási törvényen is, amelyet a 80-as években hoztak. Ennek a törvénynek nagy kihatása van a keresztény közösségre. Egy keresztény hite sokkal kevesebbet ér, mint egy muszlim hite. A törvény szerint vannak olyanok, akik börtönbüntetést kaptak, sőt, olyanok is, akiknek attól kell tartaniuk, hogy halálbüntetést kapnak. Tényleg az a helyzet, hogy a muszlim törvények keretében gyakran előfordulhat, hogy egy keresztény börtöncellában végzi. Ez természetesen bizonytalansághoz vezet. Több száz ezer keresztény több évet töltött el pakisztáni börtönökben, anélkül, hogy bíróság elé állították volna őket, és pert folytattak volna ellenük semmilyen támogatást nem kapnak a kormánytól, állandóan diszkriminálják őket, és ez igaz sok más kisebbségre is. Köszönöm az egyéni hozzászólók listájával folytatjuk. Andrik Iene asszony az első parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. A pakisztáni alkotmány különbséget tesz a muzulmánok meg a nem muzulmánok között. Ezáltal a vallás alapján diszkriminál már maga az alkotmány is. Ezzel összefüggésben emlékeznünk kell arra, hogy 2009. decemberében Asif Ali Sardari elnök a PPP, a pakisztáni néppárt elkötelezettségét újra megismételte, miszerint a kisebbségieket, kisebbségeket tartozókat egyenlő polgárként kezeli majd az állam. Sajnálatos módon a függetlenek által végzett jelentések és felmérések rámutattak arra, hogy a kisebbségeket tartozókat megfosztják alapvető polgári jogaiktól, nem élveznek egyenlő jogokat a politikai képviselet, a munkahelyek, oktatás területén sem. Az általános kép tehát a vallási szabadságot tekintve még a részletek megvizsgálása nélkül is legalábbis ellentmondásos és aggályokra ad okot. Ezen túl hangsúlyoznám azt az ellentmondást is, mely a pakisztáni kormány vállalásai, a vallásszabadság biztosítása között, illetve az iszlám országok és a, a, az ENSZ-ben való a blasfémia nem emberi jogként tekint, való tekintésre való törekvéseit illeti az a nemzetközi emberi jogi ö, emberi jog egyéneket és csoportokat is hivatott védeni akkor a, a vallás szidás bűn, tényével szemben is. Hogy emlékeztessem önöket, hogy nagyon kevés az időnk ma délután, úgyhogy mindenki, aki túlhúzza az idejét, az a kesiájtól veszi el az időt. Czárnecki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tagok! Az amerikaiak azt mondják, hogy nincsen, az ember nem kaphat ingyen ebédet. Nem segíthetünk ingyen az EU-ban, nem adhatunk valakinek 200 millió eurót, és semmit se kapunk cserébe. Kérjünk valamit, követeljünk valamit, követeljük azt, hogy legalább hasonló normákat tiszteletben tartsanak, mint amiket mi morális mérvadónak tartunk. Pakisztánban már évek óta a nem muszlim hitűeket üldözik, a keresztényeket is. Ez egy olyan helyzet, ami teljes mértékben elfogadhatatlan. Gyakran beszélünk a kisebbségek, a vallásos kisebbségekről és másokról is, Európában, Európán kívül. Most végre álljunk fel, és védjük meg a keresztény kisebbségeket és másokat is Pakisztánban. Természetesen nem ez az egyetlen probléma Pakisztánban. Köszönjük, Sógor képviselő egy percben. Tathatatlan tényel szembesülünk, ha a pakisztáni helyzetet vizsgáljuk az első hogy pakisztán kulcsfontosságú stratégiai szereplő a terrorizmus elleni harcban. mindent meg kell tennünk annak érdekében hogy az európai polgárok biztonsága ne kerüljön veszélybe. a második hogy pakisztánban másképp tekintenek a vallási és etnikai kisebbségekre mint azt európa és a fejlett liberális demokráciák által vallott értékeknek megfelelve tehetnék. európa nem hagyhatja szó nélkül ha más államokban durván megsértik az emberi jogokat ezért hangot kell adnunk aggodalmunknak még akkor is ha stratégiai partnereinkről van szó. az unió úgy léphet fel hitelesen harmadik országokkal szemben ha saját területén megnyugtatóan rendezi a vallási és nemzeti kisebbségek problémáit. egyértelmű kell legyen a világban hogy az unió egyik alapértéke az emberi és kisebbségi jogok magas szintű védelme melyet elsősorban magára nézve tart kötelezőnek az unió vagy mondanám magára nézve kellene tartson kötelezőnek. gy kérhetjük csak számon partnereinken leghatékonyabban e vvmányokat vagy a feléjük vezető út állomásait. köszönöm. köszönjük egy percben. Pani Przewodnicząca, z uznaniem przyjmuję... Köszönöm, elnök asszony. Pakisztán a nemzetközi terrorizmus elleni harcban e, tevékeny szerepet vállal, ezt el kell ismerni. Ugyanakkor emiatt nem hunyhatunk szemet a felett, hogy a kisebbségi jogokat lábbal tiporják, főként a vallási kisebbségekét, azon belül is a keresztény kisebbségét. Rendszeresen szerzünk tudomást arról, hogy a keresztényeket megtámadják, élve megégetik, eh, megölik nőket, lányokat, gyermekeket is csak azért, mert keresztények. Hogy fordulhat ez elő egy olyan országban, amely a terrorizmus elleni harcban így fontos szerepet játszik? Azért, mert a pakisztáni szervek és hatóságok hozzájárultak annak a légkörnek a kialakulásához, amely például az istenkáromlásra vonatkozó törvényel ilyen atmoszférát teremtett, és a rendőrség sem működik rendesen, nekünk határozottan véleményt kell nyilvánítani. Kaszler képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Világszerte 75-80 százaléka a vallási üldözötteknek keresztény. Az Európai Parlament sokat beszél az emberi jogokról világszerte, Szerintem ezen belül számomra az emberi, politika, emberi politikának központi kérdése a vallás szabadsága. Az Európai Parlament baloldalról, balliberálisokról gyakran eltagadja a keresztények szenvedéseit. Látnunk kell ezt a rettenetes helyzetet, amely Pakisztánban kialakult, és ezért kell állásfoglalást hoznunk. Kb. 3%-a keresztény, 2%-a hindu a pakisztán lakosságnak, 95%-a pedig muzulmán. A keresztények jogra fel kell hívnunk a figyelmet. Aki megengedi a keresztények elleni erőszakot, az a civilizációs felelősséget való búj ki. A együttműködés az EU és Pakisztán között olyan kritériumrendszer alapján kell álljon, amely felveti ezeket a kérdéseket, és ha kell, akkor súlyos szankciókat is alkalmaz Pakisztánnal szemben. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a spontán hozzászólások. Sokkal többen kértek szót, mint amennyit megadhatok. Csak két percünk van. Négy hozzászólásnak adok helyet. Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden egyes ország esetében figyelembe kell venni azt is, hogy honnan indul, milyen fejlődésnek volt tanulja, jó irányba halad-e. Az Európai Unió fő megfigyelőjeként két évvel ezelőtt bizonyos ajánlásokat tettem ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy Pakisztán ezek közül néhányat elfogadott. Például azt, hogy ratifikálták a polgári és politikai jogok egyezményét, most már tényleg ratifikálták is a kínzás elleni konvenciót is. Nagyon jó, hogy a tanács most már ex officio foglalkozik a kisebbségek jogaival, és lassanként a diszkrimináció ellen harcol. Az Ahmadiknak a helyzetét említették. Egy külön szavazólistán szerepelnek. Az én javaslatom az volt, hogy legközelebb a fő szavazólistán szerepeljenek ők is, azért, hogy ennek a diszkriminációnak véget vessünk. Köszönöm. Uh, Köszönjük. Hartala úr. Mies. Uh, haluaisin todeta, että minäkin tapasin vähemmistö. Köszönöm szépen. Magam is találkoztam a kisebbségi miniszterrel, és meg vagyok győződve arról, hogy igyekszik az egyes csoportosulások között megegyezést elő, elérni. Ám nem tudott arra kérdésemre válaszolni a pakisztáni kisebbségügyminiszter, hogy vajon Pakisztán az ENSZ keretén belül, az Emberi Jogi, Szak, Amerika Bizottságban miért törekszik arra, hogy a muzulmán országokban ne védje a, a vallásszabadság ne kapjon teljes jogú védelmet az emberi jogok keretében. Erre nem tudott választ adni. Azt hiszem, arra kell törekednünk, hogy azok az új szabályok, amelyek ezt kiküszöblik, élbe lépjenek. Ez persze aktívabb közbelépés kíván meg az Európai Unió részéről is. Köszönöm, elnök asszony. A pakisztáni helyzet napról napra változik, mondja Kurszki úr, és ezt egyértelműen figyelemmel kell követni, annak érdekében, hogy nehogy tévesen ítéljük meg ezt az országot. Jónak tartom, hogy a kormányzat intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kisebbségi jogokat megvédjék, például 5%-os kótát vezetett be az államigazgatásban, és szenátusi helyeket is a kisebbségeknek és a nőknek tartanának fenn a tervek szerint. Mégis a helyzet tarthatatlan, a pakisztáni kormányzatnak valamit tennie kell, módosítani kell az istenkáromlásra vonatkozó törvényt, a halálbüntetést rendszeresen szabják ki ez ügyben, a kisebbségeket üldözzik, sőt, gyakran meg is ölik. A büntető törvénykönyvet is módosítani kell Pakisztánban, mert a halálbüntetést azokra ki lehet szabni, akiket Isten káromlásban bűnösnek tartják. Ez tarthatatlan a 21. században. Végül Bazescu asszony. După aproape 9 ani de dictatură militară, alegerile din 2008 din Pakistan au însemnat începutul unui proces de democrație. Köszönöm szépen! Most egy demokratizálódási folyamat elején vagyunk Pakisztánban. Benazir Butot akkor választások előtt néhány héttel megölték, és a néppárt, amikor még hatalmon volt, vállalta a felelősséget. Nagyon sok a probléma Pakisztánban. Ma a kormány reformokat jelentett be, például interkulturális dialógust, bevezették ezt az 5%-os kvótát a kisebbségek számára a közszolgálatban, Ezen kívül gyakorlatilag a vallásszabadságot is elismerték. Aztán a szenátusi helyekre is létezik egy kóta. Szeretnék arra utalni, hogy Pakisztán nagyon fontos számunkra a terrorizmus elleni harcban. Köszönöm, sajnálatos módon nem tudok másnak szót adni. Biztos úr következik. Rövid válaszadásra adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió szorosan figyelemmel követi a pakisztáni helyzet alakulását. Az alkotmány kimondja az állampolgárok egyenlőségét és a kisebbségek jogainak védelmét. Pakisztán a közelmúltban az alkotmány módosításával jelentős előrelépést ért el, a parlament szerepe erősödött, és ezen kívül az emberjogi helyzet tekintetében is javulás érhető tetten emberjogi bizottságot állítanak fel, ez most is folyik, illetve egy miniszteri posztot is létrehoztak erre a célra. Pakisztán ratifikálta az ENSZ eh, polgári és eh, politikai jogokra eh, vonatkozó egyezményet aláírta, illetve a kínzást és tiltó egyezményt is a kérdés most, most már csak az, hogy hatékonyan végre tudják-e hajtani az ezekben szereplő rendelkezéseket. Úgy véljük, hogy a vallási kisebbségek jogainak tiszteletben tartása terén van még tennivalója Pakisztánnak. Sajnálatos módon így Pakisztán megítélése eh, sérült, élve égettek meg eh, keresztényeket a szélsőségesek, a sítákat is támadások érték, amely szintén a vallási eh, kisebbségek, az akmadi kisebbség elleni támadás egyik formája volt. Az Európai Unióban szigorúan elítéljük az ilyen eseményeket, erőszakcselekményeket, és ezt felvetettük eh, diplomáciai fórumokon is. Ezt a problémát 2007 óta egy emberjogi párbeszéd folyik az együttműködés megállapodás keretében, és itt rendszeresen felvetjük az emberjogi kérdéseket. Ezen eszmecserék során újra és újra határozottan követeltük, hogy az emberi és kisebbségi jogokat tartsák tiszteletben. Ezen kívül az Európai Unió rendszeresen felvetette az istenkáromlásra vonatkozó törvény problémáját. Úgy tűnik számunkra, hogy a vádlottak többsége muzulmán, de tisztában vagyok azzal, hogy ez az istenkáromlásra vonatkozó törvény gyakran eh, alkalmat nyújtott arra, hogy a vallási kisebbségek ellen fordítsák, és alaptalan vádakkal, eh, vádak alapján elítéljenek eh, embereket ez év március 25-én került sor a legutóbbi ilyen emberügyi és migrációs egyeztetésre. Felvetettük a pakisztáni szerveknek ezen alkalommal is ezeket a problémákat. Nincs célja a következő júniusi csúcstalálkozón is fel fogjuk vetni ezt a kérdést. A pakisztáni lakosság nagy része nem részesül formális oktatásban. Az unió által nyújtott segélyek eh, pont azt célozzák, hogy az alapfokú oktatásban minél többen részesülhessenek, reméljük, hogy középtávon ezáltal javulás érhetünk el a tolerancia terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hét állásfoglalás indítványt kaptunk a vita lezárásaként, amely következő napi rendi pontunk a